5 percük lesz egy pingpong megbeszélésre. Dinamikus lesz ez, és könyörtelen leszek. 5 percet kap kapnak a koordinátorok, 5 percet buszony. Tehát ez egy igazi uh, interaktív vita lesz, aztán jönnek a kérdések. A többi képviselő is megkapja három-három percre a szót. Mindenesetre Bulcs asszony, az, hogy két eh, nő felelős ezekért a területekért a két intézménynél, nagyon jó hír, és eh, ön olyan projekteket visz, amelyek prioritást képeznek számunkra. Eh, nagyon büszke vagyok rá, hogy itt lehettek önnel ebben a szakbizottságban, és ma eszmét cserélhetünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves Karima, tisztelt alelnökök és transzakbizottsági képviselők, hölgyeim és uraim, vannak ma vendégek is a körünkben. Nagy öröm, hogy még egyszer itt lehetek ebben a házban. Először szeretném áttekinteni a 2017-es bizottsági munkaprogram megvalósítását, ezt követően pedig előre tekintenék, és bemutatnám a 2018-ra tervezett tevékenységeket. Tehát egy csomó mindenről lesz szó, úgyhogy bele is vágok a lényegbe. A mobilitási csomag a legfontosabb téma 2017-ben. A következő plenáris ülésen lesz erről vita. A bizottsági javaslat részleteit június 19-én fogom ismertetni önök előtt, úgyhogy most csak röviden mondanám el a jelenlegi helyzetet. A közúti csomag, egy kicsit kisebb, de szintén fontos jogalkotási csomag, teljesen integrált közlekedési szállítási rendszereket szeretnénk kialakítani. A mobilitási csomagnak része minden közúti kezdeményezés, ugyanakkor a széndiokszid normák a teherautók esetében május 31-én négy hét múlva fogadják el az első dokumentumot, és további dokumentumok várhatók az év végéig. A mobilitási csomag gondosan kiegyensúlyozott szociális, környezetvédelmi, digitális és belső piaci szempontok szerint fontos, hogy megerősítsük a szabályokat. Az önök szakbizottsága egy állásfoglalás tervezetet is megszavazott néhány héttel ezelőtt, ezzel teljes összhangban készült a kezdeményezésünk, de kérem, hogy a tagállamokra is gyakoroljanak nyomást, hogy ők is csatlakozzanak a munkához. Nagyon fontos, hogy nyílt, őszinte módon megvitassuk, és az elfogadás után meg is valósítsuk a szabályokat. Nagyon nagy a politikai jelentősége ennek a csomagnak, fontos, hogy szorosan együttműködjünk, és hogy az egész csomag elfogadásra kerüljön a mandátumom vége előtt, ugyanis lényegi összetevője ez a, az egységes piac jó működésének. Számítok a támogatásukra, hogy prioritás lehessen ez Kérem, hogy időben bonyolítsák le a vitát annak érdekében, hogy az egész keret felállhasson. A következő dolog a közúti biztonság. Valettában márciusban ö, ismertettem a munkánk eddigi eredményeit, a közúti halálos balesetek számát további 2%-kal sikerült csökkenteni, és ez fontos érv a mi oldalunkon. Ugyanakkor mindig nagyon kemény dolog ezeket a számokat megemlíteni. Évente 14.500 ember hal meg közúti balesetben Európában 2016-ban 600-zal csökkent ez a szám 2015-höz képest. Ez bíztató szám, de még nem elég jelentős. 135 ezer további áldozata volt ezeknek a baleseteknek, ők súlyos sérülést szenvedtek a közúti balesetekben. Február 1-én elfogadtunk egy javaslatot a hivatásos vezetők képzési követelményeire vonatkozóan, ez további javítja a közúti biztonságot. Ennek a kezdeményezésnek az oka az volt, hogy 10 százalékát a baleseteknek teherautók, 10 százalékát könnyű haszonjárművek járművek okozzák, és az ilyen balesetek 70-80 százaléka halálos kimenetelű, tehát erre mindenképpen reagálni kellett. A tanács első olvasatban nagyon pozitívan és konstruktívan foglalkozott ezzel az aktával. Az Európai Parlament Lundgren asszony jelentéstevő és az árnyékelő adók biztos vagyok benne, hogy megfelelő figyelmet fognak fordítani a közúti biztonságra. A következő téma a repülés, 2017-ről beszélnék továbbra is. A repülés terén a légi csatlakozásokról, kapcsolódásokról új csomagot készítünk június 7-én fogjuk bemutatni, iránymutatásokkal, a közszolgáltatási kötelezettségekkel és egyebekkel. Ugyanakkor a légiszállítási verseny fennmaradását is szabályozni kívánjuk. A 868 per 2004-es jogszabály helyébe lép majd az új szabályozás. Az önök segítségével az EU fel fog lépni a tisztességtelen külső konkurenciával szemben. A tagállamokra is szükség van, és kérem, hogy önök is folytassák le a nyílt szellemű vitát, és gyakoroljanak nyomást a tagállamokra is. A repülésbiztonságról EASA az új szabályozás alkalom lehetőség arra, hogy az európai repülésbiztonsági rendszert még hatékonyabbá tegyük. Szeretném megkérni önöket, hogy az utolsó métereket is tegyék meg, továbbra is versenyről, versenyképességről van szó az európai repülés versenyképességéről. Kérem, hogy fordítsanak akkora figyelmet erre, amekkorát csak tudnak 2017 és a vasút helyzete. Az idén és a jövőre a meglévő szabályozás végrehajtásán van a hangsúly. A negyedik vasúti csomag és a az irányelv felülvizsgálata, a 2019-es piacnyitás érdekében fontos munkát jelentenek. Nagyon fontos, hogy minden szolgáltató hozzáférjen az infrastruktúrához, így a személyszállító állomásokhoz is ennek részét képezik a szolgáltatás nyújtási szerződések is, és tudom, hogy a TRAN szakbizottság számára is fontos ez a téma. A vasúti utasok jogairól is szólnék néhány mondatban. megerősíthetem, hogy a nyárig a bizottság véglegesíteni fogja javaslatát a, a vasúti utasok jogait illetően, mert a jelenlegi szabályozásban sok a bizonytalanság, pontosítani kívánjuk a jelenlegi szabályokat. Az az elképzelésünk, hogy a jegyeladáshoz kötődő kötelezettségeket pontosítsuk, és megteremtsük a harmóniát a többi EU jogszabályjal. A tengeri szállítás közlekedés éve 2017, úgyhogy az érintettekkel az egyes szektorok prioritásait tekintjük át ezen a héten, illetve a kihívásokat, és hogy hol kell fejleszteni. 2018-ban jogszabályalkotási lehetőségeink nyílnak ki így, hogyha sikerül megállapodni. Majd néhány szóban erről is beszámolok. Minden esetre a kikötői infrastruktúrákról az idén készül irányelv. Folytatjuk a tengeri közlekedési szabályozás a szállítók felelősségét baleset esetén tovább kívánjuk szabályozni, illetve a tengerhajózási szakemberek képzési követelményeit folytatódik a tengeri szállítási állapotfelmérés is. Röviden szeretnék gratulálni önöknek a személyszállító hajózás biztonságáról szóló dokumentummal kapcsolatban. Ez egy nagyon kényes ügy. A bizottság a parlamenttel és a tanácssal hamarosan megkezdődő trilógus elé nagy érdeklődéssel tekint. A dekarbonizáció hamarosan megkezdődik, és fenntarthatóbbá akarjuk tenni ezt a rendszert, tisztában vagyunk vele, hogy mekkora a felelősségünk. A közlekedésben a kis kibocsátású mobilitás programja folytatódik új intézkedésekkel, az alternatív energiahordozókra vonatkozó irányelvek ösztönzést adnak a szolgáltatóknak, tagállamoknak és az év végén a mobilitási csomag második részével az elektromos meghajtású autóbuszok beszerzését ösztönözzük majd a közbeszerzésekben, innovatív termékeknél a közbeszerzés előnyösebb lesz. Végül közvetlen támogatást kívánunk nyújtani a modális váltáshoz. Végül néhány szóban szólnék az MFF-ről, mert 15 percet kaptam, de hogyha 15 percet számítottam, de ha gondolja, akkor már most megállhatok. Folytassa csak, mondja az elnök asszony. Tehát az infrastruktúrába való befektetés Juncker elnök egyik prioritása, amikor 2017-ben az mff bemutatjuk, a részletek még nem fognak szerepelni benne, 2018 elején jelennek meg majd ezek 2025-ig a fehér könyvről június 28-án lezajló vita alapján fogunk tovább haladni. 2000 14-16 között 37,6 milliárd eurót fektettek be, 10, 20 milliárd euró érkezett az EU munkahelyteremtő és növekedést pártoló kezdeményezéséből. Nagyon fontos, hogy 2000 30 ra a szűk keresztmetszeteket felszámoljuk. Természetesen csak az intézményes és magántőke egyértelmű és jelentős részvállalásával valósulhat meg. Ma 26 projekt összesen 15 milliárd áttételes befektetést ösztönzött. egy új CEF felhívást is tettünk, hogy még több tőkét tudjunk bevonni. 2018-ra való kitekintés néhány pontban a munkaprogramunkról. Nagyon nagy hangsúly lesz a multimodalitáson. A 2018-as év a multimodalitás éve lesz. Tehát minden közlekedési eszközzel foglalkozni fogunk a jelenlegi állapotfelmérés alapján a tengeri szállításról több kezdeményezést fogunk tenni. A legfontosabb akta a beszámolási kötelezettség felülvizsgálása lesz, um, egységes európai egyablakos ügyintézést kívánunk ösztönzésképpen bevezetni, aztán a bejegyzés szerinti és kikötő szerinti ellenőrzésekről is szó lesz, illetve a tengerészeti szakemberek képzéséről. A hajók kibocsátásai az IMO szintjén kell, hogy maradjanak, de ehhez a szinteket az IMO csökkenteni fogja. Máltán bejelentettem, hogy új közúti biztonsági kereteket kívánunk kialakítani. Zeresképpen hadd jelezzem, hogy egy nagyon dinamikus ágenda van előttünk 17-18-ban, és az önök kezdeményezései közül sok szerepel a terveink között, és sokról említést is tettem az egységes piac szükségleteit a közlekedés terén is ki fogjuk elégíteni. Köszönöm, biztos asszony, anélkül, hogy vesztegetnénk az időt, megnyitom a vitát. Értették a módszert, tehát öt percük van, öt perc után elveszem a szót. Én szóltam. Minél rövidebb a kérdésük, annál hosszabb ideje lesz a biztos asszonynak a válaszra. Akkor kezdjük bele. Van den Komp úr, öné a szó. <clears throat> Számomra nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy eh, ezt az új pingpong rendszert eh, Bulc képvisel, biztossal most megkezdhetem. Az első kérdésem a mobilitási csomagra vonatkozik. Megérkezik ez majd egyáltalán, és időben, mert már nagyon régóta várakozunk, és nagyon kedves a biztos asszony abban, hogy felkérte a parlamentet és a tagállamokat is arra, hogy minél gyorsabban dolgozzunk, de vajon a csomag megérkezik majd időben? Ha jól értem, akkor Timmer Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos asszony, üdvözöljük itt. Kezdjük is. Három kérdést, elég konkrét kérdést próbálok most megfogalmazni, abban a reményben, hogy erre tud majd válaszolni. Elsőként, nem az önfelelőssége, hogy a bizottságban egészen magas szinten a közlekedési téma eléggé alárendelt szerepet játszik, hogyha fogalmazhatok így mindig fontos témaként mutatjuk ezt be, de hogyha megnézzük például az Európai Bizottság munkaprogramját, akkor én úgy látom, hogy a mobilitás egyetlen egyszer szerepel csak. És egyfajta melléktermékként az ön nagyon fontos közleményében a, az alacsony kibocsátású mobilitással kapcsolatban. Nos, tény, hogy fontos kérdésekről kell döntenünk. Az előző periódusban a közlekedési jogszabályozással kapcsolatban a tiszta eszközöket próbáltuk terjeszteni, és a tagállamoknak tavaly novemberig kellett minden nemzeti akció tervet benyújtaniuk. Nos, az első kérdésem az az, hogy ismereteim szerint 17 tagállam nyilatkozott erről. Konkrétan mi is a helyzet? mely tagállamok nem végezték el a munkájukat, és a bizottság mit tesz ezen esetekben azért, hogy a tagállamok betartsák a vállalásaikat? Kérem, válaszoljon. Biztos asszony? Köszönöm a kérdését. Lehet, hogy a közlekedés kérdését az 2015-ös hatos munkaprogramban alulbecsélték a jelentőséget, de 17-ben már fontosabb szerepet kap, tehát javul a helyzet. Most már azt nem mondhatom, hogy a közlekedést figyelmen kívül hagynák. Nagyon is tiszteletben tartják, beveszik a, szinte az összes kezdeményezésbe, a globális és a belső piaci kezdeményezésekbe és különösen a beruházások tekintetében, és információként elmondanám, hogy most az összes exportált termékek 21%-át teszi ki a közlekedés, és a szolgáltatások 80%-át, tehát valóban fontos szereplők vagyunk, és azt akarjuk elérni, hogy erről beszéljünk is. Ami az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos terveket illeti. Igaza van, hogy a tagállamok későn adták be az anyagokat. Én magam kiadtam leveleket az év végén a tagállamoknak, és mostanra 19 tagállam készítette el ezen nemzeti tervet, és vállalták pont eleget tettek a vállalásaiknak. Másokkal kapcsolatban eljárásokat indítottunk, úgyhogy én bízom abban, hogy a nyárig az összes tagállam beküldi a terveit. A munkaprogramunkban is szerepel, hogy ősszel fogjuk a jelentést elkészíteni. Már most szeretném elmondani, hogy elég komoly eltérések vannak, tehát a jelentés biztos, hogy javaslatokat tesz arra, hogy hogyan lehet ezen különbségeken csökkenteni. Még lenne egy konkrét kérdésem, ha megengedi. mely kilenc tagállam nem nyújtotta még be ezen tervét. Nem tudom pontosan megmondani, de a listát el tudom majd küldeni. Köszönöm, rendben. Lenne egy második kérdésem. Fandenkam kolléga a közúti csomagra kérdezett, és annak szociális aspektusára. Minnyáján tudjuk, hogy az Európai Unión belül is nagyon komoly különbségek vannak. Tudjuk, hogy a az infrastruktúra bizonyos országokban, hogy az autópálya, hogy hogyan néz ki, milyen állapotban van, és hogy ezzel foglalkoznunk kell, és hogy milyen körülmények között végzik a teherautósofőrök a munkájukat. Ezért remélem azt, hogy van egyfajta tekintély, akárhogy is beszéljünk erről, egyfajta hatóság, amely eléri azt, hogy ne legyen szociális dömping, hogy a nyitott hozzáférést lehet a versenyfeltételek mentén garantálni, és a végrehajtással és az ellenőrzéssel ezt el tudjuk érni. A közúti csomagban ezen kezdeményezés benne maradt? Nos, az első lépés az a szabályokat kell tisztázni, és egyszerűsíteni azért, hogy ezeket könnyen be lehessen tartani. Mert persze probléma volt a korábbi kerettel, a már meglévő kerettel. Ön talán arra utal, hogy egyfajta európai hatóságot kellene létrehozni. Mi a parlament ajánlását követjük, kollégáik ajánlását, először megnézzük, hogy a tagállamok mennyire tudnak sikeresek lenni a végrehajtásban. Hogyha úgy érezzük, hogy szükség van egy európai alapú végrehajtásra, akkor természetesen ennek fényében lépni fogunk. Jelenleg megfigyeljük, hogy az európai jogszabályokat mennyire tudják betartatni, nem csak szociális kérdésekre gondolok, hanem a dekarbonizáció kérdésére és egyéb kérdésekre is. Ha úgy látjuk, hogy a nemzeti hatóságok nem elég hatékonyak, akkor további lépéseket fogunk javasolni. Köszönöm, Foster képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, kollégák. Biztos asszony. Az első kérdésem a légi vonatkozik. A reptéri díjakról beszélünk-e, amikor a reptéri felhasználókról és a légiközlekedésről fogunk tárgyalni. A második kérdésem pedig az ősszel kapcsolatos, az alternatív üzemanyagokhoz kapcsolódik. Két szemináriumot tartottunk a múlt héten. Nem kellett volna, hogy ez meglepjen, de mégis meglepett, mi szerint a nagyon kevés információt és ismeretet osztunk csak meg és a bevált gyakorlatokat sem osztjuk meg egymással. A múlt heti üléseken jöttem rá, hogy ugyanolyan jellegű tanulmányokat készítünk, ugyanolyan jellegű információkat ellenőrzünk, mindezt EU pénzekből az egyes országokban, ugyanazon a megközelítéssel. Tehát felmerült bennem, hogy hogyha többet tennénk, az információ és az ismeret megosztás területén, különösen a tengeri közlekedés, a tengeri fuvarozás, de a légi közlekedés és a közút tekintetében is, akkor az EU-s pénzeket is hatékonyabban tudnánk felhasználni. Mert akárhányszor elhangzik az, hogy nincsen elég pénzünk az EU-s költségvetésben valamire, akkor én közben rájöttem, hogy itt valójában nem eléggé hatékonyan használjuk fel az EU-s pénzeket. lenne a hulladékkal kapcsolatban is egy kérdésem. A zöldebb flották és a környezetbarátabb fellépések tekintetében azt gondolom, hogy nem lenne jó támogatnunk a zöld a zöld politikai célokat, azt gondolom, hogy nem lenne észszerű erre EU-s pénzeket költeni, hogyha a levegőben nincsen szennyeződés, de a tenger nagyon szennyezett, akkor végső soron nem értük el a céljainkat. Biztos asszony. Köszönöm szépen. A reptéri díjak, ez a stratégiánk részét képezi, már bevettük a légiközlekedési stratégiába. Az érintettekkel konzultálni fogunk két hét múlva. Megpróbáljuk megbeszélni ezen fontos témát. Jelenleg nem tudok pontos időpontot adni arra vonatkozóan, hogy mikor fogunk ezzel kapcsolatban javaslatot megfogalmazni. De ez a stratégiánk és a konzultációink részét képezi, meglátjuk, hogy milyen eredménnyel. Második kérdés különböző projektekre utalt, miszerint ugyanazon projekteket más-más tagállamokban külön finanszírozzák, és hogy milyen jó lenne az információ megosztása. Valóban ez kihívás EU-s szinten. Próbálunk erre a jobb koordinációval választ adni, és valóban sok akadályt felszámolunk már a bizottságon belül. De egyetértünk abban, hogy közlekedési szempontból pozitív tapasztalat biztosítani azt, hogy csak egyszer fektessünk be egy adott kérdésbe a tengeri fuvarozás és a közútról a vasútra való áttérés a Cezár tekintetében úgy tűnik, hogy nagyon jó eszközök vannak az innovációra. A kutatás és fejlesztés fontos, hogy az egyetemi kutatás és az egyetemi intézmények kutatásának részét képezze, de ami az innovációt illeti, a közös vállalkozások mindenképpen jó megoldást jelentenek EU-s szinten. Úgyhogy ezt bátorítani fogjuk a jövőben is, reméljük, hogy újabbak látnak majd napvilágot. Ami a zöld flottákat illeti. Remélem, hogy ön is felismeri, hogy a szakbizottság és a közlekedés nagyon is odafigyel a közlekedés zöldítésére. Az egyik innovatív pénzügyi eszköz a hajókkal kapcsolatban most fokozatosan már kezd kibontakozni és eredményeket elérni. De komolyan foglalkozunk IMO szinten is ezzel a kérdéssel, és bármilyen támogatást, bátorítást a tagállamoktól szívesen veszünk, hogy globális megoldásokat lehessen kidolgozni. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Köszönöm szépen, biztos asszony. Jakob úré a szó most. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jakob Dalunde úr. A közlekedési szektorban egyenlő feltételeket kell teremteni, mert pillanatnyilag a közúti szállítás előntélvezés, a forgalmi dugók, a karbantartási költségek, a szennyezés, mind-mind olyan költségek, amelyeket az állampolgárok fizetnek meg. A párizsi megállapodással összhangba kell hozni a az út díjrendszert, kilométer alapú díjazást kell bevezetni. Néhány tagállamban ez már létezik, Svédországban is tervezők bevezetni. Miért ne harmonizálnánk az egész EU-ban, hogy tisztességes legyen a verseny? Kérdezem a bizottságtól, mit tesznek annak érdekében, hogy az infrastruktúrális és externális költségek mind megjelenjenek, és így igazságos legyen a verseny. Köszönöm szépen a kérdést. Némi kiegazításra van szükség 14 és 20 között a beruházásoknak a hangsúlya a vasúton van, tehát a modális váltáson, ennek nyilván később jelentkezik majd a hatása, hiszen az építkezés most zajlik, és a kapcsolatokat most teremtik meg az ERTMS kiépítésével is ezen erre törekszünk, ugyanakkor a vasutaknak is hát hozniuk kell az elvárt eredményeket, korszerű szolgáltatásokat kell nyújtaniuk, bízunk benne, hogy ez is bekövetkezik, ami a terheket, díjazásokat illeti, 2018-tól szeretnénk, hogyha megindulna a változás. Most átfogó elemzést végzünk a különböző díjakról. Kramer úr ugye ezt nagyon erőteljesen kezdeményezte, és tavaly kötelezettséget is vállaltunk arra, hogy átfogó elemzés után elinduljunk ezen az úton, és tényleg egyenlő feltételek mellett versenyezhessen a vasút a közúttal. Útdíjak, ami konkrétan az útdíjakat illeti, a mobilitási csomagnak része az euró vinyet, illetve a digitális UD fizetés, amiben minden externáliát beszámítottak, tehát arra biztatjuk a tagállamokat, hogy a felhasználó fizetelvet alkalmazzák, dugódíjak, szennyezés esetén fizetendő díjak, reptéri illetékek, legyen tisztességesebb ezeknek a díjaknak a kialakítása, de világosan meg kell, hogy mondjam, hogy kötelező új rendszert a bizottság nem kényszerít a tagállamokra, de ha tagállamok úgy döntenek, hogy az údi fizetés felé mozdulnak el, akkor az európai modellhez kell majd alkalmazkodniuk a jövőben. Köszönöm. Akkor a második kérdésem. Évtizedekkel ezelőtt Stockholmban felszállhattak a szüleim egy vonatra, és amíg gurult a vonat, megvacsoráztak az étkezőkocsiban, aludtak a hálókocsiban, és Párizsban ébredtek fel a közép- és hosszú távú utazásoknál egymástán szűnnek meg az éjszakai hálókocsis vonatok. Az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy megfordítsa ezt a folyamatot? Csalódást fogok nyilván okozni, az Európai Bizottság nem kíván beavatkozni a piaci folyamatokba. Tényleg jó kérdés, hogy a vasút miért maradt ennyire alulfejlett a többi közlekedési eszközhöz képest a többi közlekedési mód sokkal korszerűbbé vált. Nem lesz időnk belemenni ennek a részleteibe. A bizottság nagyon erőteljesen elkötelezett az iránt, hogy az egyensúlyt helyreállítsa, és a negyedik vasúti csomaggal harmonizáljon 11 ezer helyi szabályt, körülbelül 400 európai szabályt váltunk ki, magasabb szintű lesz a verseny, és kompetitívebbek a szolgáltatási és berendezés árak a vasutaknál, a szolgáltatás szintjén modern korszerű szolgáltatásoknak kell megjelenniük. Úgy gondolom, hogy sok oka van annak, hogy a vasút a jelenlegi helyzetbe került. Vizsgáljuk, hogy mi hiányzik. Ugye az adózás az egyik terület, a másik a beruházások hiánya, amiről a parlament beszélt, és ezt próbáljuk most orvosolni, és még megvizsgáljuk, hogy mi hiányozhat még Köszönöm szépen, biztos asszony, most pedig átadom a szót Lundgren, Lundgren úrnak. Köszönöm szépen. A teherautók sok balesetet okoznak, és úgy gondolom, hogy az a helyzet, hogy a javasolt irányelv nem fogja ezt orvosolni, ugyanis a kabotás keretében nagyon ki lehet zsákmányolni a sofőröket, kis fizetésért, halára lehet őket dolgoztatni. Újra meg újra Svédországban ittas vezetőket kapcsolnak le, ez a kabotás problémájának tudható be. Tudjuk, hogy van egy csomó hamis jogosítvány forgalomban. Az Európai Bizottság gondolkodik -e azon, hogy nemzetközi jogosítványt vezet be, és lehetőséget teremt ennek az ellenőrzésére. Először is leveszem a fejhallgatót, mert zavar. Szóval először is teljesen tisztában vagyok a helyzettel, találkoztam gépjárművezetőkkel, ott voltam közúti ellenőrzéseknél, rendőrökkel is kapcsolatban vagyok. Nyilván nem láthattam mindent, ami zajlik, de az tény, hogy nagyon, nagyon is kevéssé professzionális körülmények között kell sokszor a gépkocsi vezetőknek működni. Ezért nagyon komolyan vesszük ezt a kérdést a csomagban, a kabotázsral, a munkafeltételekkel foglalkozunk, az egyik legproblémásabb dolog az egységes európai piacon, ami kialakult, a postafiók cégek jelensége a kabotással kapcsolatban a tagállamokkal, más érintettekkel felvettük a kapcsolatot, nem változtatjuk meg a piaci szabályokat olyan szempontból, hogy tovább nyitnánk, vagy zárnánk a piacot, viszont olyat szeretnénk javasolni, amit könnyebb betartatni, mert a piacnak az a kívánsága, hogy könnyebben betartatható, ellenőrizhető szabályok érvényesüljenek, és a munkavállalók munkafeltételeit a pihenési idő és a bérezés tekintetében is javítani akarjuk. Úgy gondoljuk, hogy a szociális kérdések is szorosan ide tartoznak, úgyhogy azokat is figyelembe kell venni. Pillanatnyilag annyit mondanék még, hogy a hamis cégalapítás kezelése érdekében, ami ugye a legsúlyosabb kérdés, Tehát utána fogunk járni, gondoskodni fogunk arról, hogy egy cég ott legyen beegyezve, ahol a tevékenységének az ömét végzi, de a jövőben majd még erről részletesebben is szólok. Következő kérdés. Az ittas vezetőkkel az a gond, hogy nagyon különböző küszöbértékek vagy plafonértékek vannak a különböző európai országokban az ittas vezetés megítélése szempontjából. Nem régen egy svéd szociáldemokrata miniszter Dániában kölcsönzött ki egy autót, és azt gondolta, hogy ittasan is vezethet, mert magasabb a határérték Dániában, de otthon mégis elkapták ittas vezetését. Nem lenne jó ötlet, hogyha ugyanaz az ezrelék érvényesülne a véralkohol tartalomra az egész Európai Unióban, és akkor ne lehetne ilyen feltételezéssel az embernek ugyanúgy szankcionálnák az ittas vezetést. Önnek teljesen eh, igaza van, a különböző tagállamokban különbözőképpen határozzák meg az vezetést. Ez nemzeti hatáskör. A határértékek nemzeti hatáskört eh, képeznek, de nagyon szívesen cserélek eszmét erről, és ez a közúbiztonsági csomagnak része lehet. Köszönöm szépen a koordinátoroknak, most pedig a többi képviselő következik. Önöknek már nem áll 5 perc rendelkezésükre, mert különben egész este itt maradhatnánk, de nem ez a tervem. Tehát két percük lesz, és minél kevesebbet használnak fel belőle, annál több idő marad a biztos asszonynak. Lukasenszka asszonynal kezdjük. Gy-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 Uh, merci. Madame Chair. Uh, herzlichen Dank, Frau... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. A kérdés feleletben való részvételére ezt nagyon fontosnak tartom. Eurovinyet, a kilométer alapú útdíj harmonizálás Európában, a rendszerbe ezt hogyan lehet bevonni, hogy végre a becstől eltérjünk, hogyha különböző országokba kell elmenni, amivel egészen beterítjük a szélvédőt. Egész Európában ezzel korlátozzuk az útbiztonságot. Képzeljük csak el, hogy a bizottság egy kezdeményezést hoz, hogy konzorciumot hozzanak létre, hogy a különböző údi cégek, ö, bujik Franciaországban, Németországban mások, és a Galileóval közösen dolgozzanak ki egy olyan rendszert, ahol valóban vízummentesen lehet megállás nélkül átkelni a határokon, ellenőrzés nélkül, hogy ne kelljen megint megállni és egy újabb ö, UDI, UDI ö, cédulát vásárolni. Erre vonatkozna a kérdésem. Nos, egyetértünk. Én is ugyanilyen szenvedélyesen hiszek abban, hogy a bizottságnak kezdeményezést kell, javaslatot kell létrehoznia az európai belső piac alapú digitális megoldások kidolgozására az UDI tekintetében. Ugyanúgy, mint ahogy azt a távközlésben is megtettük a roaminggal kapcsolatban, és egyéb határon átnyúló tevékenységekkel kapcsolatban. Ha a résztvevők együtt akarnak működni, akkor együttműködhetnek. A különböző mechanizmusok nyitottak az ilyen jellegű konzorciumokra, és ezt társfinanszírozásban is részesíthetjük. De fontos, hogy semlegesek maradjunk, nem lehet bármilyen egyéb technológiához képest valamelyiket előnyben részesítenünk. Elnök, köszönöm. Revold de Leon, képviselő. Köszönöm. Biztos asszony, visszatérnék a közúti csomagra, a szociális kérdésekre, hogy arra ön is kitért. Nagyon sok a halálos közúti baleset, és sokron, sok ezek közül a teherautó sofőrök munkakörülményeihez kapcsolódnak. Ön azt mondta, hogy itt különböző plegykák vannak, amelyeknek nincsen alapjuk. Ami a heti pihenő idő csökkentését illeti a teherautósofőrök tekintetében, meg tud minket nyugtatni? Mondja el azt, hogy nem fog azzal a javaslattal élni, amelyre ezek, ezen plegykák vonatkoznak, különösen a szakszervezetek körében. Mindenképpen fontos kiemelni, hogy az európai szakszervezetek a Varsói nyilatkozatukban május elején egyetértettek abban, hogy legyenek ezek kelet-európai szakszervezetek, vagy nyugat-európai szakszervezetek, ezt fontos kiemelni. Tehát azt szeretném, hogyha ön megerősítené, hogy nem fogják csökkenteni és havi alapúra meghatározni a pihenőidőt. Fontos, hogy hetente lehessen a pihenőidőt meghatározni. Ez a közúti biztonság szempontjából fontos. A heti 45 órás korlát marad, mondta a biztos asszony. Nem vagyok biztos abban, hogy ezzel a javaslattal ön garantálni tudja a közúti biztonságot a 45 órával. Milyen jellegű pihenésről van szó? Milyen jellegű kabotás? Ezek olyan kérdések, amelyekre még biztos, hogy visszatérünk. Örülök annak, hogy végre a szociális csomagról beszélünk, de fontos, hogy nehogy valamilyen alkutárgya legyen a környezetvédelmi kérdésekhez képest, vagy a piaci kérdésekhez képest, hogy ne kelljen alkudozni emiatt. A közúti biztonság és a munkavállalók kérdése rendkívül fontos. Nem lesz változás, marad az eddigi pihenőidőszabály, mondta a biztos asszony. Elnök, folytatjuk. Kérem, hogy mindenki tartsa be a felszólalási időt. Ajuto képviselő Sie sprachen über distanzabhängige Ön távolságfüggő útdíjról beszélt. Németországban a külföldökre vonatkozóan pont az ellenkezője, és mégis elfogadta a bizottság. Miért? You know more than I do, Mr. Kramer. Uh... Ön többet tud, mint én, Kramer úr. A az Európai Bizottság egyértelműen e, kommunikált, e, amíg a jogszabály nem jelenik meg a közönyben, nem e, kommunikálunk róla, ugyanakkor egyértelműen elmondtuk, hogy az EU-ban az útdíjazás jövője hogyan alakuljon. Nein. Tehát, hogyha marad a vinyett a mm, szövetségi kormánynál, akkor a bizottság erre nemet mond, mert nem távolságfüggő? Jelenleg még ez rendben van, elfogadható, de hogyha a jogszabályt elfogadják, akkor lesz egy átmeneti időszak, ahol az összes rendszer helyére az elektronikus UDI rendszer fog lépni. Részletesen konzultáltunk az érintettekkel, az UDI rendszerek tulajdonosaival, és most próbáljuk felmérni, hogy mi lenne az észszerű átmeneti időszak. Ön 25 ezer halálesetről beszélt, 500 ezeren halnak bele a légzi szennyezésbe, és mégsem tiltják be a kibocsátásokat, még hogyha fél százalékra csökkentik, még akkor is az sokkal károsabb, mint a dízel. Hogyan lehet ezt elfogadni a közlekedés dekarbonizációja mellett? Ha betiltanánk, akkor nagyon sok ágazatot felszámolnánk, úgyhogy megpróbálunk észszerű átmenő időszakot bevezetni. De az összes stratégiánkban, az összes pénzügyi mechanizmusban mindenhol beszélünk alternatív üzemanyagokról, különösen megújuló energia alapú üzemanyagokról. E, ezeket továbbra is kiemeljük és társfinanszírozunk, de egyik napról a másikra ezt nem lehet bevezetni. Egyelőre a végfelhasználókra koncentrálunk, és próbáljuk felmérni, hogy mennyire gyorsan lehet a termelést, az energia előállítást átállítani. Kérem, segítsenek abban, hogy ezen szakaszokat felgyorsíthassuk. Valóban igaz, hogy jelenleg a közlekedés még mindig 93%-ban foszilis üzemanyag alapú. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Kors úr következik. Biztos asszony a bevezetésében kicsit összezavart. Új keretről beszélt a közúti biztonsággal kapcsolatban 2018-ban. Mi van e mögött? Másodszorban jól értettem, hogy a munkavállalói kiküldetés tekintetében ágazat specifikus rendelkezéseket akarnak a közlekedésre bevezetni? Igen, hangzott el a válasz. was sich hinter dem neuen Rahmen der Verkehrssicherheit verbirgt. Az új közútbiztonsági keret mögött mi húzódik meg? Az első kérdésemre nem válaszolt. Um, what it was important is Fontos, hogy ezen máltai nyilatkozattal kapcsolatban, amelyet az összes 28 tagállam aláírt, ezen túlmenően pedig a keleti partnerség és a nyugat-balkáni országok képviselői is aláírták, és komolyan vállalták, hogy javítanak a közútbiztonságon, és csökkentik a halálos balesetek számát. Nos, most a nyomonkövetésben folytatjuk annak a vizsgálatát, hogy hogyan és hol lehet javítani az infrastruktúrális feltételeket egyrészt, másrészt a leggyakrabbi oka a közúti baleseteknek a biztonsági öv, az alkohol, a kábítószer és a sebesség korlátozás átlépése. Itt még jobban el akarjuk magyarázni a szabályokat, betartatni az ellenőrzés, fontos, hogy még sikeresebb legyen, mint most. Örülök annak, hogy a statisztikákban végre látom, hogy ki a fő okozója a baleseteknek, ki a fő okozója a halálos baleseteknek, mik a főbb okok országonként, és most a minisztereket próbáljuk bátorítani arra, hogy a nemzeti hatóságok sokkal elszántabban lépjenek fel. És még valami, ami segíthet, a társfinanszírozás, a közútbiztonság a jövőbeli társfinanszírozás részét fogja képezni. Köszönöm, Támadász asszony. Papardel asszony a közúti biztonságról, a szociális jogokról, fontos dolgokról van szó. Megismételném a kollégák kérdését. Mivel különböző jogszabályok érvényesülnek, illetve különbözően interpretálják, értelmezik a szabályokat a tagállamok, nem lenne -e itt az ideje, hogy a közúti szállításra egy európai ügynökség jöjjön létre. A parlament már háromszor támogatta ezt a kezdeményezést a közlekedési szakbizottságban is támogattuk, volt egy állásfoglalás a közúti szállításról, illetve jelentés is készült. Kérem, hogy vegyék figyelembe ezt a nagyon nagy támogatottságot élvező EP javaslatot. Van vagy 20 különböző ügynökség az EU szintjén, egyik sem foglalkozik olyan fontos kérdéssel, mint a közúti biztonság még csak a nők helyzetére kérdeznék rá a közlekedésben, mint látja, nagyon sok női tagja van ennek a szakbizottságnak, de a közlekedésben, a szállításban a nők helyzetének javítására vagy hoz is jogszabályt kellene alkotni. Van-e ilyen szándékuk? Köszönöm szépen. Hat kezdjem a végével úgy gondolom, hogy a közlekedésben az egyenjogúságnak nagyon fontos előmozdítói vagyunk. Úgy gondolom, hogy el fog jönni az idő, amikor már a férfiak is átérzik, hogy fontos a nemi egyenjogúság. Fontos tehát a nemek közötti egyensúly fenntartása, ezzel fogunk foglalkozni az én szolgálatomnál, a főigazgatóságon, a kabinetben is megvalósítottuk a nemi egyenjogúságot, és a, hogyha jó, tartalmas javaslat érkezik, akkor fogunk vele foglalkozni, de legyen ez konkrét, mihelyt eljönnek a, vagy meg lesznek a feltételek, meghozzuk a szükséges intézkedést. Köszönöm, Luis de Grandes úr következik most.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 Montez, a Sì, grazie. Isabella de Montes. Sarà nella ami a kabotást illeti, a május 31-i csomagnak része lesz ez. Kötelezővé teszik a kamionon kívüli eh, pihenőidőt is. lesznek-e e, támogatások, rugalmasabb e, támogatások e, a beruházásokon kívül. és az utasjogok kérdése a tanácsban megrekedt. Hogyan kívánja a bizottság megoldani a helyzetet, illetve a padhelyzetből kilábalni? A válasz az, hogy a kabotás igen, a május 31-i csomag része lesz. Um, idő alapú és nem műveletek számán alapuló megoldásban gondolkodunk. A második kérdést a három napos utazásokra kérdeznék rá. Nem, nem tudom, még számokat nem tudok mondani. Jó, és az utolsó kérdés? Bocsánat, az állami támogatásoknál nagyobb rugalmasságot akarnak-e bevezetni a működésben? Mire vonatkozó állami támogatásokra gondol? a repülőterek beruházások és működtetés. Nem, semmi nem kapcsolatos a repterekkel a tanácsban ö, leállt a tárgyalása a reptéri szlotok, időrések és utasjogok kérdésének. Hát ez egy diplomáciai jellegű kérdés, és pillanatnyilag a diplomáciai tárgyalásokat folytatjuk, de sajnos a Gibraltárral kapcsolatos spanyol-brit vita miatt nem tudunk tovább haladni, de majd meglátjuk, hogy a jövő mit hoz. Köszönöm szépen. Klun asszony kérdése lesz az utolsó, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, köszönöm a biztos asszonynak, és a repülési szektorra szeretnék rákérdezni légirányítók sztrájkjára, 2,5 millió utas utazását akadályozták meg a sztrájkok 2010 óta. 2016 volt a rekord év, 22 különböző légitársasági a sztrájk volt, és összesen 55 nap esett ki a parlament saját repülési stratégiát fogadott el az ön kommunikációja után, és Telicska úr iránymutatásával a légi uh, autópályák, vagy Motorways of the Sky uh, jelszó alatt foglalkozunk ezzel. Uh, amikor aránytalan hatás a szomszédos országokra, akkor kezelni kell ezt. Hogyan akarnak itt tovább lépni, hogy a közlekedési csatlakozásokat javítsák, amikor az idegenforgalomra gyakorolt hatás túlzott a június 7-i kommunikációban fogunk ezzel foglalkozni. Elmagyarázzuk, hogy mi a helyzet ezen a területen. Pillanatnyilag ebben a témában azt mondhatom, hogy az összes érintettel kapcsolatban vagyunk, így az összes szakszervezettel is megpróbálunk megoldást találni, és a jó gyakorlatokat kicserélni. Úgy gondolom, hogy a szociális, gazdasági mm, tényekkel tisztában vannak az emberek, és haladunk a megoldás felé. Köszönöm, biztos asszony. Kedves kollégák, gratulálok mindenkinek, sikerült időben befejezni. Biztos asszony, köszönöm, nem volt könnyű ez a gyakorlat, ön jó partner volt, és kiválóan látta el a feladatát. Ajutó asszonynak, Anderson asszonynak mondom, tudom, hogy kevés volt az idő, azt kérem, hogy a kérdéseiket küldjék meg, és a biztos asszony válaszol majd rájuk. Illetve azok, akiknek nem volt lehetőségük kérdezni, azok is e-mailben küldjék meg a kérdéseiket. Biztos vagyok benne, hogy a biztosasszony válaszolni fog rájuk, és minden esetre nagyon köszönöm a biztosasszonynak, illetve ö, asszisztensének a, um, a válaszokat. Tudom, hogy nem volt könnyű. Június 19-én egy hónap múlva újra találkozunk, a mobilitási csomagról lesz akkor szó. Még egyszer köszönöm, hogy megtisztelt bennünket, és eleget tett a meghívásunknak, és sok sikert kívánok a folytatáshoz, hogyha gondolja néhány szóban, ön is lezárhatja. Köszönöm szépen, és amikor a parlamentbe jövök, mindig úgy érzem magam, mintha újra meghallgatnának. Minden esetre köszönöm ezt a lehetőséget. Köszönöm.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 Euh, président, tu peux me remplacer deux minutes Parce que je dois juste aller aux toilettes. Mes chers collègues, nous continuons! Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. Legyenek szívesek. Aki ki akar menni, kérem csendben tegye. Köszönöm. Folytatjuk a munkánkat. Ötös napirendi pont. A határon túlnyúló csomag kézbesítésről Lucy Anderson asszony az előadónk megadom a szót önnek, illetve az árnyékelőadóknak és azoknak is, akik még hozzá kívánnak szólni. Az Európai Bizottság képviselője is itt van, válaszol majd a kérdéseinkre. Anderson asszony, öné a szó, tessék. Köszönöm szépen. Most megpróbálom betartani az időkereteket. Ez egy nagyon fontos jelentés. A postai csomagok kézbesítésével ritkán foglalkozik a szakbizottságunk, de most itt volt az ideje, hogy megtegyük, mert az összekapcsolt Európának ez fontos összetevőjét jelenti. A bizottság javaslata jó alapot teremt, de tovább kell dolgozni rajta. A fő probléma az, hogy amikor a bizottság megvizsgálta a helyzetet, egy csomó ember azt mondta, hogy szívesen rendelnének külföldről, de a szállítás drága és nem jó színvonalú. Tehát ez egy fogyasztóközpontú intézkedés. Úgy gondolom, hogy így is kell hozzáállni. Ugyanakkor az egész szektort is figyelembe kell vennünk, mert csak az egyetemleges szolgáltatás nyújtókkal foglalkoztunk, ugye a postai szolgáltatási irányelv alá tartoznak ők, de a legtöbb tagállamban az egyetemleges szolgáltatók csak kis részt hasítanak ki a csomag kézbesítésből, tehát a pénzügyi szolgáltatásokhoz, távközléshez, sőt az igazságszolgáltatáshoz képest, amelyek ugye szintén fogyasztó vezérelt kezdeményezések, és a bizottság monitoroz. Tehát a postai szolgáltatásokról nincs elég információnk. A csomagkézbesítés prioritás a digitális egységes piacon Úgyhogy nagyon fontos ezzel foglalkozni. Köszönöm mindenkinek a kontribúcióját, mert nagyon érdekes ö, egyeztetéseket tartottunk szabályzókkal, postai szolgáltatókkal, ö, fogyasztó képviseletekkel, telicskausokat segített, és nagyon sokféle érintett jelent meg az egyeztetésen. a Gazdasági és Szociális Bizottsággal is egyeztettünk, az nagy kár, hogy a Régiók Bizottsága nem készített jelentést, pedig ők is akartak nemzet és regionális megközelítés is fontos lenne. Ami a bizottság javaslatát illeti, tehát az egész piaccal kellene foglalkozni véleményem szerint, különben nem tisztességes a hozzáállás, és nem egyelő feltételeket fog teremteni az intézkedés, ami az alap rendelkezéseket illeti, figyelembe kell vennünk, hogy egyetemleges szolgáltatási kötelezettségek is érvényesülnek. 14-es, 26-os cikkek a szerződésben egyértelműen kimondják, hogy a közszolgáltatást végez valaki, és a postacsomag ilyen, akkor a szabályozást úgy kell megoldani, hogy ezáltal a szolgáltatóknak ne bénítsuk meg a többi tevékenységét, ezért mm, törölni kell bizonyos részeket ebből a kezdeményezésből. Az egyetemleges szolgáltatók csak egy kis részét jelentik a piacnak, nincs értelme ővelük foglalkozni csak a szabályozásban. <clears throat> arra gondoltunk, hogy a kisvállalkozásokra kellene korlátozni az alkalmazási területet. Az intézkedésekkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a célt jól belőjük. A bizottság jó kiindulási alapot választott, de Mm, mint említettem, ugye a fogyasztókból indul ki, és hatékony, megfizethető szolgáltatásokat szeretne látni. Az én jelentésem az első bekezdésben ezt jól meghatározza, tehát hatékony, megfizethető, határon túl nyúló csomagszállításra van szükség az egész piac határon túlnyúló részével foglalkozni kell. Figyelembe kell venni, hogy kevés intervenció történt eddig. És tudni kell azt is, hogy egységes EU díjakat, meg árplafont követelnek egyesek, tehát követelések vannak, hogy lehet, hogy később ilyen intézkedésekre is ott kell keríteni, hogyha az első intézkedések nem hozzák meg a várt eredményt. A postai szolgáltatások irányelvét egyelőre nem vizsgálják felül. Lehet, hogy jobb lenne az egészet felülvizsgálni, de most erről nincs szó. A hármas cikknél a bizottságnak igaza van, hogy jobb piaci információkat kell nyújtani a nemzeti szabályzóknak. Fontos, hogy elérjük a célunkat a szabályozással, tehát pontos képet kell, hogy kapjunk először a piacról. Ez egy nem egy foglalkoztatással foglalkozó szabályozás, ugyanakkor szükségünk van a forgalmi adatokra, és a tanácsban is vita van a mm, beszállítókról, arról, hogy hogy működik pillanatnyilag ez a piac. Az is fontos, hogy a határon túlnyúló szállítás díjazásáról legyen fogalmunk. Ez egy nagyon vitatott kérdés az egész üzleti közösség számára, és ezt értem, de ez is része a képnek, a teljes képnek bizalmasan is lehet kezelni az árakra vonatkozó információkat, és így meg lehet vizsgálni, hogy miért ilyen szintűek az árak, és hogy megfizethetőek-e. Azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk az érveket az, hogy megfizethetőek legyenek az árak, nem azt jelenti, hogy minden szolgáltatónak a szolgáltatást kellene nyújtania. Inkább azt jelenti, hogy megváltozzon a hozzáállás, és a szabályozók, nemzeti hatóságok az egyéni felhasználókból induljanak ki. KKV-k, fogyasztók, akik nem nagy mennyiségű csomaggal dolgoznak rendszeresen. Nem hiszem, hogy ezt a munkát rendesen elvégeznék jelenleg a szabályzó hatóságok. Ugyanígy, hogyha nem tekintjük át az összes e területen végzett tevékenységet, akkor nem tudjuk meghozni a jó döntést. Mi nem árszabályozást akarunk, nem akarjuk minden évben megmondani, hogy melyik cégnek az árét kell szabályozni, hanem a fogyasztóból kiindulva nem újjal kell mutogatni és megszégyeníteni, pellengére állítani azokat, akik nem jól járnak el, hanem lehetővé kell tenni, hogy az emberek, a fogyasztók nagyobb bizalommal rendeljenek külföldről csomagot. Végül nagyon nagy volt a szakadék a szabályozásban és a bizottság ezt el is ismerte, nem csak az áron múlik a fogyasztók bizalma, hanem a kézbesítés színvonalán, a eltévedt csomagok számán, a visszaküldötteken is. Bizonyos elvárásokat figyelembe vesznek, de nem mindent. A gyakorlatban nem mindent fogyasztói szervezetek eh, mondják, hogy sok eh, elektronikus kereskedelmi eh, operátor egyszerűen nem szolgáltat információt. Tehát igazából semmi radikálisat nem akarunk megvalósítani csak azt mondjuk, hogy a fogyasztói jogi rendszert ki kell egészíteni, ugyanakkor aktívan kell promóciót biztosítani a standardizációnak, környezetvédelmi alapon is, hiszen tíz év eltelt már, egy csomó jó gyakorlat van, mondja a bizottság is, csak ösztönzést kell adni még egy csomó mindent elmagyarázhatnék a jelentéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy tényleg nagyon fontos témáról van szó, és szívesen megbeszélem a végső megfogalmazást mindenkivel. A hatos cikket, vagy hatos cikket, igen, törölni lehetne, ezt is meg kell beszélnünk.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 Eh. Üdvözlöm, elnök asszony. Most németül folytatom. Ott kicsit biztosabban tudok fogalmazni ilyen fontos témában. Először is szeretném elmondani, hogy igencsak meglepett, amikor ezt a tervezetet elolvastam, mert én volt az előadó a bizottság közleményével kapcsolatban, a posta irányelvvel kapcsolatban, ahol egészen más uh, dolgokban állapodtunk meg. A mostani előadó akkor árnyék előadó volt az SND részéről. Őszintén szólva csalódtam, hogy az akkor megállapodott út helyett most mást választottak. Miért? Tudnunk kell, hogy itt határon átnyúló csomagküldő szolgálatról van szó, tehát itt nem posta irányelvről beszélünk. Tehát, hogy most a leveleket még ide bekeverjük, Hát kérem, hogy akkor a bizottságtól kérjük, hogy valami olyat javasoljanak, amely erre nem vonatkozik. Erre azt mondta a bizottság, hogy akkor inkább semmit sem fog javasolni. Meg kell állapodni abban is, hogy ami az univerzális kötelezettségeket illeti, azon nem akarunk változtatni. Az SND frakció támogatásával Lucy Anderson tárgyalt erről. És hogyha én ezt a tervezetet elolvasom, most a csomag területén amelyben korábban versenyfeltételek voltak, és a postai szolgáltatások irányelvében már kezdettől mindig arra utaltunk, hogy ott, ahol már működik a verseny, ott nem akarunk szabályozni, hogy most, hogyha nem eléggé működik a verseny, ezért kell most szabályoznunk. Nos, hát ez egy eléggé izgalmas vita, de a néppárt részéről azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem igazán uh, felel meg a mi elképzelésünknek. Az, hogy korlátozzuk a versenyt, versenyt ott, ahol már van verseny, nehéz feladat. A kérdés az, hogy hol is van a probléma. Erre kellene koncentrálnunk. Az határon átnyúló csomagok áráról van itt szó. Hogyha az a cél, hogy a KKV-k is részt vehessenek ebben a piacban, hogy nagyobb legyen a verseny, akkor persze a termelési láncot kell megnézi akkor nem mondhatjuk egyszer csak azt, hogy nekem ez az egész rendszer így nem tetszik, hiszen a végfelhasználói árak, a terminal user kérdés ez, hogyha nem tetszik nekem, akkor egészen újat találjunk ki. Hát vannak nemzetközi megállapodások a postai szerződésekre vonatkozóan is. Nos, ami a határon átnyúló csomag kézbesítési szolgálatokat illeti, ezt hogyan lehetne mondjuk akkor a postai szerződésekben módosítani? Ez egy megint más megközelítés. Kérdés, hogy jó megközelítést alkalmazunk-e? Az, hogy most mindent bevegyünk az univerzális kötelezettségekbe, és hogy ezáltal akarjuk megoldani a problémát, hát sok szerencsét ehhez, hiszen Anderson asszony a, azok, akik ezen eseteket kidolgozták, hát mi tudjuk, hogy ez milyen nehézségeket fog jelenteni. Akkor katasztrofába rohanunk, mert egészen más kérdésekre kell majd megoldást találni, amelyeket akkoriban az én jelentésemben tudatosan kerültünk el, nem akartunk kitérni rájuk, mert más kérdésekre kellett akkor választ adni. Például az univerzális kötelezettségek költségeiről nem akartunk beszélni, és ez egy nagyon komoly kérdés, őszintén kell erről beszélni. További kérdés, ki legyen a felügyelőbizottságban, ami az ár ellenőrzési kérdéseket illeti, ki tud majd ebben dönteni? Valóban a mi modellünk az, amiről itt beszélünk. Őszintén szólva, a meglévő jogi helyzet végrehajtásával kapcsolatosan problémás a mostani javaslat. Ami a piaci felügyeletet illeti, hogy ők legyenek azok, akik egyben a legnagyobb postai szolgáltatók, vagy tulajdonosai azoknak. Nos, hát ez itt a legnagyobb probléma. De ezt a problémát ezzel a javaslattal nem tudják megoldani. Még akkor is, hogyha az eddigi legerősebbek lesznek a legnagyobbak, és mindenki más csődbe megy, akkor nincsen értelme ennek az egésznek, hogy beavatkozzunk ebbe a piac, piacba egy olyan piacon, amely korábban versenyalapon működött. Mindez igaz a megfizethetőség kérdésére is ami a harmadik posta irányelvet illeti, már az elsőben is ezt egyértelműen megneveztük. Én a bizottságot arra kérem, hogy a saját jogi lehetőségein belül ezt próbálja elérni. Most azt mondani, hogy ezt úgy fogom megoldani, hogy egy supranacionális piacot akarok kialakítani, mert a végén nem fog működni. Nos, ami a piaci hozzáféréssel kapcsolatos diszkriminációt illeti, ez egy rendkívül összetett kérdés, és persze B2B alapon ez nagyon jól működik, de ott működik-e, ahol mondjuk határon átnyúló módon magánszemélyek között akarunk csomagot küldeni, hát az más. Hogyha ö, külföldön tanul egy diák, és a nagymama sütit küld neki, hogy ne hajjon éhen, az egy szép dolog. Az valóban határon átnyúló magánszemélyek közötti csomagküldés. De akkor ez az egész modell nem működik. Akkor az egész magánszemélyek közötti szolgáltatást zárjuk ki. Itt az a cél, hogy megnézzük, hogy hol vannak a felhasználói jogok. Hogyan lehet ezeket megerősíteni? Engem felhasználóként gyengítenek ezzel a javaslattal. A hagyományos szolgáltatót erősítik meg. Ezért nagyon komoly problémám van ezzel a javaslattal. Örülök, hogy a következő tárgyalások még előttünk állnak. További módosítókat kell majd megfogalmaznom, mint amit eredetileg terveztem, és tényleg előre tudom mondani előadóasszony, hogy a mostani megközelítésével egyszerűen szétrombol valamit, de semmit nem tud létrehozni, semmi olyan újat, amely jobb lenne. Egyszerűen lerombolja már meglévő struktúrákat, amelyeken valóban jó lenne javítani bizonyos helyeken, de az ön javaslata egészen rossz irányba mutat. Azt remélem, hogy a bizottság is ezt ugyanígy látja, és csak akkor szavazunk meg valamit, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy ez nem kalandor dolog, máskülönben valami olyan dolgot fogunk szétverni, ami működik, és hogyha drágább lesz minden, mert monopól helyzetbe kerülnek a tagállamokban a szolgáltatók, akkor ezzel nem értünk el semmit, ezért két helyén vannak. Elnök, köszönöm Ferber úr. Zlotowski képviselő miért akar elmenni? Hát most ön a nasor. Jöjjön vissza, kérem. <laughs> Allez. Oui, c'est à vous. Igen, igen, ön következik. E, Madame la Présidente, bardzo dziękuję e, za przygotowanie tego raportu pani poseł. Elnök asszony, Köszönöm szépen, hogy előkészítette ezt a jelentéstervezetet. Figyelembe veszi ez a tervezet azon kérdéseket, amelyeket a vitánk során felvetettünk. Ezen jelentés tervezett a főbb kihívásokra próbál választ adni azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a határon átnyúló csomagküldési szolgáltatás hoz megfelelően hozzáférni. Jobb ez a megoldás, mint az eredeti bizottsági javaslat, különösen ami a hatos cikket illeti. Látom, hogy mi a szándék, hogyan lehetne a fogyasztók helyzetén javítani azáltal, hogy jó minőségi szolgáltatásokat megengedhető, kifizethető áron tudjunk garantálni. De természetesen a postai szolgáltatók tapasztalata, a minőség és a felhasználók bizalma szintén nagyon fontos kérdések. A hatály kiterjesztése az összes olyan egységre, amely határon átnyúló szolgáltatásokat nyújt, mindenképpen üdvözlendő. Ezt a négyes cikkben teszik meg. Ezen hatálykibővítés nélkül nem tudunk hatékonyan fellépni. Ha azt akarjuk, hogy az árak megfelelőek legyenek határon átnyúló szinten, akkor információkat kell begyűjteni a legfontosabb szereplőktől. Szeretném kiemelni, Anderson asszony, hogy ön reális határidőket javasol. A bizottság által javasolt határidőkön módosított, arra vonatkozóan, hogy a statisztikai adatokat az illetékes hatóságoknak mikor kell benyújtaniuk. Az ötös cikket is üdvözöljük, az eredeti javaslathoz képest tetszik nekünk ez az átdolgozott mód ö, tervezet. Ami az ötös cikket illeti, ami a kifizethetőségi értékelést illeti határon átnyúló árakkal kapcsolatban, azt gondolom, hogy az itt javasolt megoldás a piaci feltételeket megzavarhatja. A munkaadókra vonatkozó küszöböt csökkentették, a mentességi küszöb, amely alatt nincsen szükség információt beadni a hármas cikk alapján, ez csökkent. Az Európai Bizottság 50 vagy többről beszélt. Én azt gondolom, hogy itt az Európai Bizottságnak volt igaza, mert így lehetővé teszik, hogy az aránytalan terheket elkerülhessük a KKV-k tekintetében. Ami az alszolgáltatókat illeti, ez is túlságosan komoly közigazgatási terhet jelenthet, hogyha a gazdasági szereplőkre irányuló bürokratikus terheket növeljük. Nagyon sok információ van itt szó, például a terminál árakkal kapcsolatban, amely bizalmas információnak bizonyul, és ezért az erre vonatkozó bizalmassági előírásokat be kell tartani. Ezért az előadasszony javaslatait üdvözöljük. Az ő javaslata kevéssé bürokratikus, mint a bizottság javaslata. A fogyasztói jogokra koncentrál, és ezzel kapcsolatban módosítókat fogunk benyújtani. Előre vállom a tárgyalásokat. Köszönöm szépen Zlatowski úr. Telicska úr következik mossék. Köszönöm szépen, elnök asszony. két megközelítési lehetőséget látok, vagy az összes releváns témával foglalkozom, de attól tartok, hogy erre nem fogok elég időt kapni, akkor e, órákig beszélhetnék erről a témáról, inkább csak a fontos szempontokat emelném ki. Láttam itt a hátsó pacsorokban e, több érintett is helyet foglal, több keres, kerekasztal beszélgetésen találkoztam már velük, legutóbb elég részletesen átvettük a releváns rendelkezéseket. A kerekasztalok után ahogy ígértem, módosítókat fogok készíteni. Most a konkrét elképzeléseimről nem fogok beszámolni, de Anderson asszonynak a szempontjait értem, és nem szeretném figyelmen kívül hagyni, hogy milyen bonyolult sok jogalkotási kezdeményezés, amit teszünk, de ez a mostani rendkívül komplex, és mm, nagyon komoly kihatásai lehetnek, sok technikai, szakmai szempontot kell figyelembe venni. Ritkán találkozom az érintettek között ekkora nézetkülönbségekkel, mint most. Talán emlékeznek rá, hogy amikor először folytattunk erről eszmecserét a szakbizottságban, azt mondtam, hogy eléggé vonakodom, és nem igazán tetszik nekem, hogy erről jogszabály szülessen. Most azt kell, hogy mondjam, hogy értem, hogy konszolidációra van szükség, és tényleg kezelni kell jogszabályjal a kérdést, Én nem vagyok sem előadó, sem árnyék előadó. Ez lehet, hogy hátrány, lehet, hogy előny számomra. Minden esetre való igaz, hogy az elmúlt évek során alaposan megváltozott ez az ágazat. Hogyha megnézzük, hogy mekkora volument tesznek ki a csomagok, és mekkora a verseny a piac, azt kell, hogy mondjam, hogy néhány évvel ezelőtt erre tényleg nem számíthattunk. És ez a terület tovább fog változni. Um, a hagyományos csomagkézbesítő cégek mm, ez képest két-három év alatt nagyon átalakulnak a tevékenységek, gondoljunk az Amazonra. Mindenképpen fontos az értékelés, elemzés, felülvizsgálat. Ahelyett, hogy belemennék a részletekbe, annyit mondanék, hogy bizonyos dolgokkal egyetért minden szolgáltató, így a információ rendelkezésre bocsátásával, a második és harmadik cikkekre gondolok. Tényleg nagyon bonyolult ez a terület. A fogyasztókról beszéltek itt többen is, de kitértenek fogyasztón az állampolgárokat, akik az interneten vásárolnak, vagy a portálokat, akik a kézbesítést megrendelik a csomagszállító cégektől. Tehát nagyon bonyolult ez a terület, a piacon nagy a verseny, időnként úgy érezzük, hogy egyes szerepvállalók domináns helyzetben vannak, aztán kiderül, hogy korlátozott részük van csak, más tevékenységek amelyekben viszont tényleg dominánsak. A jelenlegi szabályozás végrehajtása is fontos, de ugye most ez a, jelen, ez a javaslattervezet is benyújtásra került bizonyos dolgokban nem értek egyet, a kollégákkal módosítókat fogok készíteni, és igyekszem egy jól működő piac célja felé haladni, nem az akadályokat szeretném tovább magasítani. Bízunk benne, hogy 5-10 éven belül minden megvalósul. Köszönöm, Telicska úr, nem sok időnk maradt, de szeretném megismerni az Európai Bizottság véleményét is, úgyhogy kérem, hogy kicsit kevesebbet beszéljenek. González asszony! Röviden, Markus Ferber már sok aggodalmunkat elmondott. A sütemények eh, példáját nem tartom nagyon jónak, hiszen a diákoknak nem süteményt kell küldeni, hanem pénzt kell küldeni, ezért a pénzátutalás az persze nem ezen témakörhöz tartozik. Na most a viccet félretéve két dolgot szeretnék kiemelni a felhasználók szempontjából, az ár átláthatósága. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy még javítani kell a szövegen. A vállalatok úgy gondolják, hogy itt üzleti titokról van szó, a második pedig a választási szabadság, a szabad választás. Felhasználóként egyáltalán nem lehet szabadon választani. Egy vállalattal lehet csak ilyen szolgáltatást megrendelni, aztán, hogy melyik vállalat küldi ezt a csomagot, az attól függ, hogy a vállalat milyen megállapodást kötött, és ezáltal a vevőnek nincsen szabad választása. Telicska úr jogosan elmondta, hogy a működőképes piac a verseny szempontjából állandóan változik, és az biztos, hogy az elmúlt év, a következő években még lesznek változások ezért meglepett a bizottság javaslata. 2019-ben kellene értékelni a szabályozást. Azt gondolom, hogy addigra nem lesz elég információnk, és nem csak ezért, másokból is nem lehet a piacba beavatkozni. Lucy Anderson, az előadó asszony is tud arról, hogy ezen kérdésekkel még komolyan kell foglalkoznunk. Ik heb... Köszönöm szépen, elnök asszony. A negyedik vasúti csomag alkalmával szereztem tudomást róla, hogy az optimális, a maximális ellensége. És Anderson asszony úgy gondolom, hogy elég sok energiát fordított erre az ügyre, Szerintem ez az optimum, ami a maximálisnak az ellensége. Ahogy Markus Ferber is említette, a piaci e, szereplők és az egyetemleges szolgáltatók között e, van e, különbség. Ugye hallottuk, hogy miben áll az egyetemleges szolgáltatók definíciója. Az ötödik cikknél úgy tudom, hogy eltűnik ez a megkülönböztetés a piaci szereplőknek egy sor adatot meg kell adniuk, így az árakat is. Kérdés, hogy jó-e, hogyha ez benne van a rendeletben. Tehát világosan meg kell -e különböztetni a kettőt. Anderson asszony 61-es módosítóját ismerem. Ez különbséget tesz a hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők helyzete, illetve a határ mentén élők szempontjából úgy gondolom, hogy ez lehet az optimum. Meg fogja kérdezni a szolgáltató az ügyféltől, hogy mennyi a jövedelme. Egy rendeletben, a kis csomag kézbesítésről szóló rendeletben ilyen részletek szerepeljenek? Világosan meg kell különböztetni a piaci működést és az egyetemleges szolgáltatást. Persze a fogyasztói árakat ismerni kell, ez evidens, és a különböző tagállamok postai kézbesítő szolgálatainak erről tárgyalást kell folytatniuk, ugyanakkor ez vállalati titoknak minősülhet. Köszönöm, Wim van de Kampur, Ellen Sender asszony. Köszönöm szépen, Ajara Szenda. Asszony, Ertog úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadó asszonynak az eddig végzett jó munkájáért. Szeretném elmondani, hogy az itt elhangzott ellentmondást én nem tartom olyan nagynak. Kompromisszumot tudunk találni, és ezért pozitívan, optimistán kell a dolgokhoz közelíteni. Sok minden fontos dolog elhangzik a szövegben, ami az eredeti bizottsági javaslatot illeti. Már évek óta foglalkozik ezzel a bizottság, liberalizálni akarja, és akkor is, hogyha csak ez művide, egyfajta versenyt akar kialakítani. Én a versenyt nem ítélem el, de akkor nem célra vezető a verseny, hogyha a vállalatokat, kisvállalatokat kényszeresen próbál bekényszeríteni a versenyfeltételek közé, annak ellenére, hogy nem lehet megfelelő nyerességet kitermelniük. Tehát mindenképpen nem feltétlen ez kell, hogy a cél legyen. Ami Ferver képviselő hozzászólását illeti. A bevezetőben a bizottság azt írja egyebek mellett, hogy a kísérletek fogják bemutatni, hogy az egyetemes szolgáltatók határon átnyúló szolgáltatásainál a nyilvános árak három vagy ötszörösei a határon belüli áraknak. A kérdésem az, hogy a bizottság miért nem írja be, hogy mely országokban vannak ilyen eltérések. A második kérdésem pedig, hogy az Európai Bizottság miért, mielőtt egy ilyen anyagot leírna, nem kényszeríti a tagállamokat arra, hogy tartsák be a szabályokat az alapszerződések letéteményeseként. Hiszen ilyen helyeken azt gondolom, hogy ez lenne a célra vezető. És még valami. A hatos cikk eléggé egyértelmű, és azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság megpróbál művi eszközökkel minden áron versenyfeltételeket kialakítani. A hatos cikk egy, egyfajta bürokratizációs szörnyeteg lehet, ilyet máshol nem találunk. Standard kínálatról van szó, a nemzeti hatóságoknak kell szabályozni, és terne egy hónapon belül kell majd nekik is valamit tenni. Hát szerintem ez egyszerűen csak bürokrácia. Fölösleges. És ez nem felel meg a céljainknak sem lehetőséget kell mindenkinek adni arra, hogy a munkáját elvégezze, de nem kényszeríthetjük erre. A vasúti csomaggal kapcsolatban is a piacon nem létező flottával kapcsolatban akarták kikényszeríteni, hogy a szabályokat ki fogja majd megfizetni. Én nem ellenzem a versenyt, éppen ellenkezőleg. De a versenyt nem lehet így rákényszeríteni a gazdasági szereplőkre. Ez önmagában nem lehet cél. Végül pedig mindennel egyetértek, ami az átláthatóságot támogatja, de azt nem tudom elfogadni, hogy utána az átláthatóság addig menjen, hogy azon vállalatok, amelyek gyakran betartják a törvényt, kifizetik a munkavállalókat, és betartják a szerződéseket, hogy azzal utána büntessük őket, hogy rákényszerítjük arra, hogy az ár kialakításukat nyilvánosságra hozzák, és utána a nemzeti szabályozó számára és az egész világ számára ezt nyilvánosságra hozzák. Ezt nem tudjuk támogatni. Tehát ami a public list prices kérdését illeti, hogyha csak a nemzeti hatóság fér hozzá, azt el tudjuk fogadni, de ami a végfelhasználót illeti, azt gondolom, hogy ez olyan irány, amely már az európai árkialakításhoz hasonlít, és ezen ágazatban ezt nem tartjuk célra vezetőnek, tehát azért ne vigyük túlzásba a dolgokat. Hogyha módosítóimmal tudok segíteni, akkor azt nagyon szívesen megteszem. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ertug úr a hozzászólását. Temák úr az Európai Bizottságtól hol ül, ül ön a GRO a főigazgatóságot képviseli, hallhatta, hogy a képviselőtársaknak vannak gondjai, eh, hogyan tud reagálni erre az Európai Bizottság. Köszönöm. Köszönet minden hozzászólónak mindenek előtt Lucy Anderson asszonynak, aki nagyon elkötelezett munkát végez, kiváló munkát a jelentése készítésekor legalábbis mi így látjuk az Európai Bizottságnál. Köszönjük szépen az észrevételeket, amelyeket a képviselők tettek. Ez egy nagyon szakmai ügy, és tisztában vagyunk vele, hogy nagy vitát kelt. Nem is csodálkozunk rajta, hogy nem ért egyet minden európai képviselő, de az utolsó hozzászóló és a konstruktív szellemről beszélt. Minden felvetett aggályra, problémára megpróbálunk majd megoldást találni. Természetesen most nem fogok tudni mindenre kiterjedni, három-négy észrevételt szeretnék tenni válaszként. Mindenek előtt fel kell ismernünk, hogy az Európai Bizottságnak ez a javaslata kiegészíti a postai szolgáltatások irányelvét. Ez az irányelv annak idején azért jött létre, mert gyakorlatilag nem létezett a csomagküldés, csak a levélküldés, a postai szolgáltatások irányelvét is módosíthattuk volna, de úgy ítéltük meg, hogy még nem jött el ennek az ideje. Kiegészítő jogszabályra van szükség ahhoz, hogy javítsuk a kötelezettségek rendszerét, amelyek, amelyet ugye a postai irányelv hozott létre. A fogyasztói dimenzióra összpontosítunk természetesen, egyetértünk az előadóval és a többi hozzászólóval, hogy a felhasználó, a fogyasztó hívjuk akárhogy, áll a középpontjában ennek a törekvésnek. Az elektronikus kiskereskedelmi egységek számára, különösen a kicsik számára, illetve a magánszemélyek számára, különösen a fogyatékkal élők számára és hátrányos helyzetűek számára meg akarjuk könnyíteni a csomagküldést például hogyha egy másik tagállamból rendelt valamit valaki, de vissza akarja azt küldeni, akkor nagyon jó lenne, hogyha megfizethető lenne a küldés, úgyhogy egyértelmű a fogyasztó érdekelt ebben a javaslatban. Persze óvatosnak kell lennünk, ez nem egy fogyasztóvédő, fogyasztói jogokra építő irányelv, értettük, hogy egyéb fogyasztói jogokra is ki lehetne terjeszteni, de meg kell vizsgálni, hogy milyen szabályozás létezik már, hiszen nem szeretnénk felesleges új terheket tenni a vállalkozások vállára. Aztán, ami azt a kérdést illeti, hogy csak az egyetemleges szolgáltatókra kellene, hogy vonatkozzon a rendelet, vagy a szabályozás, vagy pedig az összes szolgáltatóra. Na most itt meg kell különböztetni két dolgot. A piac monitorozás, piacfelügyelet az összes szolgáltatóra vonatkozik. Hármas cikk, minden információt meg kell adniuk a nemzeti hatóságoknak, tehát ez minden piacon működő szolgáltatóra érvényes természetesen először fel kell mérnünk, hogy hogy néz ki a piac, hogy 5-10 év múlva szabályozhassuk, illetve hogy meg tudjuk mondani, hogy jól működik-e. Tehát e, ez e, a rendelkezés minden szolgáltatóra vonatkozik, a 4-es, e, 5-ös az átláthatóságról szól, a postai irányár 12-es cikkében már benne van ez, az egyetemleges szolgáltatókra, hagyományos postákra vonatkozik, amikor az egyetemleges szolgáltatási kötelezettség alá esik egy termékük, a 4-es, 5-ös cikkben ezt a logikát követjük, nem javasoljuk az átláthatóság és megengedhetőség szabályát az összes szolgáltatóra kiterjeszteni, mert akkor kilépnénk, elvesztenénk a postai szolgáltatási irányelv logikáját. A hatodik cikk a harmadik fél hozzáférése. Úgy gondoljuk, hogy ez a cikk jó azoknak a kis csomagküldő szolgáltoknak, amelyek szeretnék kibővíteni a tevékenységüket. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz, mert 90%-ban a hagyományos posta, illetve az express posta vagy futárszolgálatok uralják a piacot. A kis cégeknek nincs pénzük arra, hogy bővítsék a tevékenységüket. Az Interconnect programban a hálózat már létrejött, mi nem azt szeretnénk, hogy a nagy cégek mazsolázhassanak a szabályozásból, hanem a kis vállalkozásokat szeretnénk tisztességes feltételekkel helyzetbe hozni. Ennyi észrevételt szerettem volna tenni, és nagyon szívesen megbeszélem ezeket a kérdéseket bármelyik jelenlévő képviselővel két a négy szem közt is. Köszönöm szépen az észrevételeit. Anderson asszony kap még egy percet, hogy lezárja ezt a vitát. Egy teljes ülést igénybe venne, igénybe venne a, a reagálásom, hiszen nagyon sokan, nagyon sokféle dolgot vetettek fel. A jövő heti elnék előadói ülésen megpróbálok mindenkivel beszélni. Május 16-a a határidő, egyénileg mindenkivel megpróbálom megbeszélni a szempontokat. Ez egy tényleg nagyon nehéz terület. Ezt mutatja, hogy milyen sokféle vélemény hangzott itt el. Úgy gondolom, hogy néhány dolgot pontosíthatunk, amikor a különböző cikkek közötti egyensúlyról beszélünk, a cikkek együtt érvényesülnek, ugye az átláthatóság, a bizalmat, bizalmas kezelés, a többi rendelkezésre is kiterjeszthető, fontos a jó egyensúly az igaz, hogyha hogy korlátozott ö, ö, díjakat ö, ö, vizsgálunk, de ezek is ö, részei a határon túlnyúló egyetemleges ö, szolgáltatásnak. Fontos, hogy mindezeket a kérdéseket alaposan megbeszéljük. Elnök, köszönöm szépen Anderson asszony. Emlékeztetnék rá, hogy a módosítók benyújtásának a határideje tehát május 16-a déli 12 óra. Jó, akkor folytatjuk a munkánkat következik az EU általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályokról készített vélemény a költségvetési és az Alkotmányos Szakbizottság részére készült a vélemény. Az előadó Wien van de Kamp úr, öné a szó. Hogyha kimennek a teremből, kérem csendben tegyék, hogy a véleményünk előadója beszélhessen közben. Köszönöm. De grensoverstijgende... Ami a kis csomagok határon átnyúló kézbesítését illeti, Lucy Anderson feladata egészen egyszerű ahhoz képest, hogy a pénzügyi omnibus, omnibus kérdések mennyire bonyolultak. A az általános pénzügyi szabályok felülvizsgálatáról van itt szó. Ez 18 rendeletben és határozatban található meg. A mi szakbizottságunk az 54-es cikknek megfelelően hatáskörrel, exkluzív hatáskörrel rendelkezik ezen cikkek egy részével kapcsolatban. Az ITRE szakbizottságnak viszont joga van ahhoz, hogy véleményt készítsen. Jerzy Buzek az aki ennek a felelőse. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak az elvégzett munkájukért, és szeretnék köszönet mondani a szakbizottság munkatársainak, Martin Schulznak is, hogyha jól emlékszem. A múlt héten volt egy árnyék előadói ülésünk, amely során megbeszéltük a kompromisszumos módosítókat, és ezeket sikerült elfogadnunk is. Egy olyan mechanizmust kell bevezetni, amely egyfajta támogatás ötvözési megközelítést tükröz, amely nagyobb rugalmasságot ad a finanszírozás és a beruházások tekintetében a közlekedési infrastruktúrákkal kapcsolatban. Rike úr nagyon fontos módosítót nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a kockázatoknak mi a felelőssége az ilyen ötvözött projektekkel kapcsolatban, amelyek kapcsolatban az Európai Beruházási Bank nem elsősorban felelős. Riki úr módosítójában azt mondtuk ki, hogy amennyiben az Európai Beruházási Bank részt vesz, akkor az EBB bizonyos kezességi felelősséggel rendelkezik, nem lehet mindent a magánszektorra hárítani. Felmerült még egy kérdés a hitelekkel és a támogatásokkal kapcsolatban, és a kettő közötti kapcsolatról is. Én a hiteleket részesíteném előnyben, de megosztottak vagyunk. Alaya Szender képviselő inkább a grenteket, tehát az állami támogatásokat részesíteni előnyben, és ezért nagyon érdekes vitát bonyolítottunk le ezen kérdése kapcsolatban. Most visszatérnék a bevezetőmre, nem Martin Schulz, hanem Martin Fuchs az, akiről a munkatársak között beszéltem. Köszönöm, elnök asszony. C'était juste pour euh, voir si nous étions encore réveillés. Merci à vous. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy hogyan lehet folytatni az ön szavai után. Minden esetre Vin van de Kamp úrnak megadom a szót a záráshoz. Köszönöm, elnök asszony, és köszönet az Európai Bizottságnak. Köszönöm az árnyék előadóknak az észrevételeiket, és természetesen Készen állunk arra, hogy holnap 9 órakor szavazzunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát a szavazásra holnap 9 órakor, 9.00-kor sor kerül. Ezzel zárt ülésé alakulunk. Egy nagyon rövid szünet után folytatjuk, mihelyt a webes közvetítést leállították, és a